Nos, hölgyeim és uraim, folytatjuk a mai napi rendet. Jakolino úr időközi jelentéséről van szó, a továbbiakban az Európai Ügyészséggel kapcsolatban meg is adom az előadónak a szót négy percre. Grazie, signora Presidente, signora Commissario. Köszönöm szépen, elnök asszony Biztos asszony, sok éve folyt a vita annak a lehetőségéről, hogy hogyan tudunk létrehozni egy európai ügyészséget. A bizottság kezdeményezését itt csak támogatni tudjuk. Egy közös térséget akarunk a büntető jogi bíráskodás egy büntető igazságszolgáltatás területére, az Eurojust-nak lenne ez a feladata, és természetesen ehhez szükség van az OLAF reformjára is. Az Európai Parlament egyébként kitartóan és aktívan működött közre a célelérésben. A Krím szakbizottságban én voltam az előadó, aki a prioritás listával foglalkozott, és ajánlásokat készítettünk a bizottság a tagállamok számára a Horizont 2014-2019-en belül, hogy hogyan lépjünk fel a bűncselekményekkel szemben, és uniós szinten kívántunk egy olyan szervezetet létrehozni, amely fel tud lépni a bűnözőkkel szemben. Itt mindenek előtt az Európai Unió pénzügyi érdekeinek sérelme esetén történ ez a fellépés a közösségi csalással szemben a megerősített rendőrségi és ügyészségi együttműködés útján lépünk fel. Több száz millió euróról beszélünk, ezek, ezzel a pénzzel munkahelyeket lehetne egyébként teremteni, tehetségeket lehetne felkutatni és fejleszteni az egész Európai Unióban, fel lehetne lépni a pénzmosással szemben és egyebekkel szemben. Reding asszony a rendszert létre kell hozni, egy karcsú, egy gyors rendszert, az Európol és az Olaf közreműködésével, a bizottsággal és az árnyék előadókkal, a tanácsadókkal folytatott jó együttműködés oda vezetett, hogy megszülettek bizonyos módosítók, amelyek tulajdonképpen eleget tesznek a mi elvárásainknak védik azokat a személyeket, akikkel nyomozás folyik, az egyes bírákat konkrétan jelölik ki, egyértelmű módon jelölik ki. Mi az álláspontokat egyébként kritikusan felülvizsgáltuk, például a bizonyítékok engedélyezése, a különböző eljárási garanciák témája is felmerült de eközben nem akartok a rendszer intézményi szerkezetét megbolygatni. A nemzeti bíróságok szerepét is erősítettük, és az Európai Bíróság szerepét ezzel párhuzamosan is erősítettük. Természetesen az tanácssal is együtt kell működni, ha sikeresek akarunk lenni ezen a területen. Holnap ö, kívánjuk elfogadni ezt az időközi jelentést hol tart konkrétan ez az ügy, és mit gondol erről az Európai Parlament. Mi az Európai Parlamentben egy működőképes európai ügyészséget akarunk, amely tényleg eh, élni tud a letartozási parancs lehetőségével, a, a nyomozás lehetőségével, és így egy közös térséget hozunk létre. Ebben az összefüggésben egyébként emlékeztetnék eh, a mai pénzmosás elleni csomagra is, eh, amelyről szavaztunk is, és el tudom mondani, hogy eh, a gyanús tranzakciókat az ügyészség így jobban tudja nyomon követni. Az ebben a ciklusban folytatott munka tényleg bátorító eredményekre vezetett és persze itt szem előtt tartottuk az arányosság és a szubszidiaritás elvét is, és ez a tervünk a jövőben is. Így kívánjuk erősíteni a polgárok bizalmát az intézményekkel szemben. Azt hiszem erre megadtuk a lehetőséget, hiszen a, hiszen a közösségi csalás éppen a polgárok szemében jelent nagy csalódást. Ezt kell elkerülnünk, és az európai polgár érdekében kell dolgoznunk. Köszönöm szépen, most a bizottság nevében Redding asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. El szeretném mondani, hogy milyen hálás vagyok a parlamentnek, a jelentéstevőnek, az ennyek jelentéstevőknek, amiért hangjukat hangoztatták, mégpedig a folyamat igen korai szakaszában. Ez egy világos jelzés a sürgősséget illetően, illetve nagyon fontos, hogy a legjobb eszközöket eh, dolgozok ki ennek érdekében, hogy megvédjük az EU költségvetését a bűnözőktől. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki konstruktív módon járult hozzá ehhez a kitűnő interim jelentéshez, és a parlament véleményére nagyon kíváncsi vagyok, és természetesen ajánlásait komolyan fogom venni a tárgyalások kontextusában is. Van egy közös feladatunk, nagyon fontos eh, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megvédése. A csalás eh, érinti az EU-s költségvetést, és jelentős pénzügyi veszteségeket okozhat több eh, százmillió euró veszteséget okozhat évente, de a csalás alása a bizalmat, az európai polgárok eh, intézményekbe vetett bizalmát, és éppen ezért fel kell vennünk a korrupció elleni küzdelmet, illetve a bűncselekmények elleni küzdelmet. Az Európai Ügyész Hivatal létrehozásának célja a tagországok segítése a bűncselekmények elleni küzdelemben olyan bűnözőkkel szemben, akik az Európai Unió pénzügyi érdeket sértik. A előttünk levő javaslat, amit a bizottság az elmúlt év júliusában készített, a parlament kérésének megfelelően, része egy új keretnek, amelyet létrehoztunk. Ebbe beletartozik a csalás elleni küzdelem, az ezzel kapcsolatos irányelv, az eljárás jogi kérdések európai szinten, illetve megreformált jós javasoltunk, javaslatot tettünk egy integrált és decentralizált modellre, azért, hogy elkerüljük egy új, bonyolult, paralás, párzamos struktúrát, amely költséges, szeretnénk támaszkodni a tagországi hatóságok szakértelmére, illetve jogrendszereire, a második szempontunk pedig a függetlenség garantálása, hatékonyság garantálása az Európai Ügyészségben, amely előfeltétele, abszolút előfeltétele a szavahihetőség biztosításának, illetve az új hivatal autoritása szempontjából is. Az Európai Ügyészi Hivatal összes tevékenységét az az FK, hogy vezérelje, amelyet az alapvető emberi jogok kartája is rögzített beleértve a fair fairhez való jogot, az egyenlőség jogán, illetve fontos kétszer ne büntethessenek meg senkit ugyanezért a bűncselekményért. Két aspektusra szeretnék kitérni, amelyre felhívja a figyelmet az interim jelentés, az eljárásbeli jogok, illetve az igazságügy eltekintés. Egyetértek az eljárásbeli jogokat illető következtetésekkel, az Európai Uniós minimális standardok tiszteletben tartása, az egyének jogainak védelme a büntető eljárásokban minden tagországban kulcsfontosságú eleme az európai ügyészség hivatalának megfelelő működésében Éppen ezért a javasolt rendelet célja a legmagasabb szintű védelem, gyanúsítottak védelm az összes bűn, bűne, bűnöldözési eljárásban. Fontos egyensúlyt teremteni a nyomozás eljárása között, amelyet az Európai Unió szintjén végzett az Európai Ügyészség Hivatal. Éppen ezért kulcsfontossági ellenként a javaslatba bevettük a gyanúsítottak jogainak erőteljes védelmét, amely ezen a területen a közösségi joganyagra támaszkodik, valamint nemzeti rendelkezésekre a javasolt rendelet új jogokat biztosít a gyanúsítottaknak, amelyeket a nemzetközi rendelkezésekkel összhangban lehet érvényesíteni, a bizonyítékgyűjtésre, ugyanez vonatkozik a bizonyítékok elfogadhatóságra, Amely az igazságügyi áttekintést illeti a Nemzeti bizóság, Bíróságok részéről, illetve az előzetes ítéleteket, ahogy erre javaslatot tesz a tervezet. Szeretnénk átfogó ellenőrzést, biztos, biztosítani igazságügyi ellenőrzést, illetve az Európai Unióban egységesen megvalósítani a rendelkezést. A bizottság plusz opciókat is mérlegel annak érdekében, hogy az igazságügyi eltekintést erősítse a tanácsal való tárgyalásokon beleértve az erőteljesebb Európai Bíróság, bízó, Bírósági szerepvállalást, és tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy nagyon konstruktív vitát folytattam a miniszterekkel. Az Európa az elmúlt heti igazságügyi tanács után a görög soros elnökség három kérdést intézett a miniszterekhez. A struktúra, a munkamegosztás, illetve az eljesbeli záradékok. A vita erőteljes támogatást mutatott a célok mellett, és világos iránymutatást készített technikai szinten. Meg vagyok győződve arról, hogy minél több tagország vesz részt ebben az európai kezdeményezésben, annál jobban védjük meg az adófizetők pénzét az összes tagországban. És a mostani vita a tanácsban jelezte számomra azt, hogy esély van arra, hogy sok tagország csatlakozzon ehhez a projekthez. Ez pedig igen jó hír. A bizottság nyílt magatartást szeretne tanúsítani a folyamatban lévő tárgyalásokon, azért, hogy értelmes kompromisszum szülessen az ajánlások, illetve az önök interim jelentésének eredményei a viták folytatásához segítenek hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Mivel Lamasszúr kolléga még nincs itt, Grászle kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos asszony. Szégyenletes, hogy a tanács nem vesz részt ebben a vitában, és tényleg úgy tűnik, hogy nagy naivitással egy nem hatékony európai hatóságot hozunk létre, amely nem képes ellátni a feladatait, és igazából veszélyt jelent a polgárok jogaira nézve, és nem sok eredményre vezet majd az, euró, az európai pénzek érdekében. Tíz éve vitázunk erről, és nagyon meglep az, amit itt előterjesztett a bizottság. A gyenge pontok megmaradnak, a gyenge pont pedig pedig az igazságszolgáltatás elégtelensége bizonyos tagállamokban. Ezzel nem tud mit kezdeni a bizottság pillanatnyilag, és arról van szó, hogy az, ami eddig nem működött, mitől működne a jövőben. Módosítókat terjesztettem elő, tehát a parlament beleszólása az EPO esetében az európai büntető eljárás, illetve a Európai Bíróság bevonása, és az EPO dolgozhasson Brüsszelben is, mert úgy gondolom, hogy az EU tisztviselőknek itt jó példával kéne előjárniuk, ahogyha meg kell könnyíteni az EPO munkáját, vagyis hát az ügyészség munkáját. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Renyer kolléga következik, Regner kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt biztos úr, ön is mondta, mibe kerül az, hogy ne legyen európai ügyészség, több száz millió euróról van szó, plusz-minusz 500 millióról beszélünk, azért ez komoly ár. Öt esetben született ítélet, elmarasztaló ítélet, mindedig sok minden szól amellett, tehát, hogy az európai ügyészséget vezessük be. Egy tényleges, hatékony védőintézkedés lenne ez, hogy szembeszálljunk a csalással, de azért vannak komoly ö, vannak komoly akadályok, bizonyos tagállamok sárgalapja is erre utal, 14-ről van szó konkrétan, az európai ügyészség, Europol, Olaf és más szervezetekhez fűlődő kapcsolatáról van szó, itt egy koherens jogi keretre van szükség. Ilyen értelemben tehát igent mondok az európai ügyészségre, de azért azt gondolom, hogy legyünk reálisak, hosszú utat kell még bejárnunk. Köszönöm szépen. Régner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság e, kihasználja a illetékességi körét arra, hogy az igazságügyi működés során leküzdjük a szervezett bűnözést. megalapíthattuk azt, hogy eh, a sikeres leküzdése az ilyenfajta bűnözésnek jó hatása van az Európai Unió pénzügyi érdekeire. Ha jól értettem Gressle asszonyt, akkor az a javaslat, hogy hogy nem határozta meg konkrét pénzügyi ö, felelősséget a különböző bűnözői magatartásmódok kihatnak az Európai Unió költségvetésére is. Örülnék annak, hogyha a személyzeti osztályokon törölnénk a nem fontos állásokat, és a fontos állásokat pedig kiemelnénk. Ide tartozik az Eurojust is, hiszen itt az európai államügyész számára semmilyen fajta plusz eszközt, plusz munkatársakat nem biztosítottak. Pedig egy plusz feladatok is lesznek ebben az évben, 2300 eset volt, és mintegy 1000 alkalmazott, és ezt tovább csökkentik majd az elkövetkező évben, ezt nem igazán tartom megfelelőnek. Köszönöm szépen Holmájer asszonynak. Szippel kolléga következik. A az Európai Unió pénzügyi érdekeivel szembeni büntettek mindig közvetlenül érintik az adófizetőket. Ezért a frakcióm támogatta az Európai Ügyészségi Hivatal létrehozását. Az Európai Bizottság javaslata azonban a jelenlegi formájában problematikus. Egyrésztről egy európai ügyészt szeretnénk, messze menő hatáskörrel, másrésztről viszont továbbra is az Európai Unió szintjén nem zártuk még le az alapvető standardokról szóló munkát azonban. Két dologot kell elvégezni, a bűnöseket a bíróság elé vinni és megfelelő eljárást létrehozni. Az jóvágyási eljárásban ezt csak jóváhagyhatjuk, hogy elvethetjük, ezért nagyon fontos, hogy jelezzük azt, hogy hol kell még javítani néhány pontot, hogy emeljek ki. Az eljárási jogot tovább kell harmonizálni, az európai ügyésznek függetlennek kell lennie, ugyanakkor hatékony jogolvaslatot kell biztosítania az érintetteknek. Definiálni kell azt, hogy mikor lehet aktív az európai ügyész, és nem szabad, hogy a hogy a bizonyítékozról szóló szabályozások kapcsán a legalacsonyabb szabályok érvényesüljenek. A jelentésünk egyértelműen leírja a legfontosabb pontokat, és ez fontosak a tanácsi tárgyalások szempontjából is, hiszen mindenképpen szeretnénk a bünteteket leküzdeni az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen. Viszont itt megfelelő jogi standardokra van szükség az Európai Unióban. Ehhez minden tagállamnak össze kell fognia, különben ennek az intézkedésnek semmilyen értelme nem lesz. Sinel, és Weber, apoto ALDE. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének a munkáért, és valamennyi árnyék jelentéstevőnek is, hogy hozzájárult ez a rendkívül fontos eh, jelentéshez. Az Európai Bizottságnak az ajánlásáról az a véleményem, hogy biztos vagyok, hogy az Unió előbb vagy utóbb létre fogja hozni azt az anyagot, ami lehetővé teszi az egységes európai bűnüldözési területet. Fontos az Uniónak az pénzügyi érdekeit megvédeni, és ez csak egy első lépés. Ugyanakkor ez lehet egy lépés, amivel el lehet érni, hogy a tagállamok valóban szeres akarjanak ezzel foglalkozni, és tovább egy lépést tenni, és a jogi rendszereinket közelet, közelíteni. Meg kell, hogy állapítsuk, hogy eddig vannak tagállamok, amelyek jelentették, hogy nem szeretnének részt venni ezen intézkedésekben, és a, még maga a gondolat is távol áll tőlük. Már több éve ezt megbeszéltük, és benne van egyébként a szerződésbe ugyanakkor fontos, hogy az európai jogalkotókat, a tanácsot és az európai parlamentet is bevonjuk ebbe a munkába. Éppen ezért, mert a jogalap az ö, ügyész hivatal létrehozásához és a, ö, és a parlament jóváhagyása mellett úgy gondolom, hogy a hivatalnak a létrehozása nem szabad, hogy az, a személyek alapvető jogait érintse, ö, a jelentés, amiről holnap szavazni fogunk, pontosan azt tükrözi, és egy erős, határozott üzenetet küld a tanácsnak. Amikor létrehozzuk a ö, ö, vizsgálati és ö, bűnüldözési jogokkal egy hivatalt, akkor megfelelő eljárás jog kell, hogy a vizsgálat alá vont személyeknek a jogait megvédjük, illetve a joggyakorlatot alkalmazni tudjuk. A kölcsönös szolidaritás, bizalom, ezek mind olyan elvek, amik kellenek ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, hogyha ezt a munkát tovább akarjuk vinni. Köszönöm szépen. Weber kolléga egy kékkártyát kapott az Zsabló kollégától. Vállalja? Zsabló úr zapytać czy nie sądzi że e, sprawniej byłoby e, umożliwić lepsze efekty. nem gondolja e hogy hatékonyabbak lehetnénk abban az esetben hogyha úgy döntenénk hogy a nemzeti ügyészi hivatalokat e, rabíznánk a munkának az elvégzését, és ahelyett, hogy minden évben egy új bürokratikus intézmény létrehozására küldjük a pénzt, ami még lehet, hogy nem is lesz kellően hatékony. Lehetnek kompetencia problémák, és különböző jogkörök ütközését is eredményezhetné Weber úr. Szeretném elmondani, hogy ezek a viták már több alkalommal lezajlottak, és ezért a szerződések értelmében van lehetőség a hivatalnak a létrehozására. Nem hiszem, hogy ahogy ez kialakításra kerülne, hogy ez bürokratikus lenne, mert valóban a tagállami ügyészei hivatalokon keresztül működne, de nagyon fontos lenne az Európai Parlamentnek a társjogalkotói tevékenységét látni. Köszönöm szépen! Albrecht kollega. Köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének és a, az árnyék jelentéseknek. Szerintem ez egy nagyon jó jel és fontos jel, ezen tovább kell dolgoznunk. Ami nem jó, hogy a tanács nincsen jelen, és az a, jel, a jelzés, amit innen kell küldenünk, azt a tanácsnak kellene vennie, mert most lehet, hogy nem tudunk eh, végül majd hozzájárulni, és vannak bizonyos előfeltételek, például, hogyha eh, több határon átnyúló együttműködést szeretnénk, ami feltétlenül szükséges, akkor eh, B-t is kell mondanunk, mert egységes szabályok alapján kell, hogy dolgozzunk. És itt a házon belül is eljutottunk odáig, hogy megvan az információhoz való jog, a megfelelő ö, ö, jogi támogatás biztosítása és egyebek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon szomorú, hogy a következő lépés az advédelmi irányelv, ami egy fontos lépés, azzal nem akarnak együtt dolgozni, holott ez egy előfeltétlen lenne. Építsük ki ezeket a standardeket, mert ez kell ahhoz, hogy jobban tudjunk üzeni a szervezet bűnözés ellen. Köszönöm. Albrecht úr említette, hogy a tanács nincs jelen. Ezt eh, meg Reszle kollega is emlégette. Szeretném ajánlani, hogy ezt a kérdést a frakciókon belül ö, eh, vitassák meg, mert a tanács jelenlétében határozzák meg a napi rendet. Kerik kollega. Köszönöm, elnök asszony. Azt javasoltam, hogy a parlament utasítsa el a bizottság javaslatát az Európai Ügyészi Hivatalt illetően, és 14 nemzeti parlament sárga kártyáról beszéltek lapról a tanácssal kapcsolatosan. Azt mondták, hogy a szubszidiaritás elvét kell tiszteletbe tartani, és ez itt nem történik meg. És ez nem akadályozhatja meg azt sem, hogy egy sor bűncselekményt ez a hivatal kezeljen, és szerintünk nem jó dolog az, hogy az Európai Bizottság ezt az irányt vette sárga lapot kellene kapnia, és vissza kellene vonnia ezt a javaslatot. Báten úr, köszönöm az EU célja, az ügyészségi hivattal létrehozása igen magas fokú jogi jogkörrel. A brit kormány már bejelentette, hogy optautot kér, de a kormány azt is elmondta, hogy a 35 EU büntetőjogi és rendőrségi intézkedést viszont követni fogja. Ezek igen fontosak és veszélyesek a hagyományos szabadságjogokat illetően. Ami az EK-t illeti, az ügyészségi hivatalban nem akar részt venni az EK, az ügyészségnek rendelkezésre áll majd az összes jogi eszköz, például az európai elfogató parancs és az újabb eszközök, az európai nyomozati parancs. Nem lesz közvetlen jogköre az EK-ban, de de facto jogköre mégiscsak lesz ezen jogi eszközöket illetően. A tori kormány ez ugyanazt akarja bevezetni közben, csak a hátsó ajtón keresztül saját magánál, és a 35 intézkedés sem lenne szabad elfogadnia, de ahhoz, hogy mi magunkat védjük, el kell hagynunk a, az EU-t, és ezért május 25-én kérem, hogy szavazanak a UKIP-re. Köszönöm. Bonanini úr a függetlenek részéről a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony. Azért szólok hozzá, hogy megnyilatkozzak a dossziét illetően. Köszönöm Jakolino úrnak a munkáját. Köszönöm egyben az árnyék jelentős tevők munkáját is. Az európai ügyészi hivatal ügyészség, ez egy újabb lépés a szabadságjogok és az igazságosság felé, éppen ezért a tanács, a parlamentet be kell, hogy vonja ebbe a munkába azért, hogy kielégítő eredmények szülessenek. Hatékonyabban kell lépnünk a csalás ellen, ami az EU ellenébe történik, és ez igazi sebb, amely az euróövezet működését megzavarja arra van szükség, hogy minden ország részt vegyen az Európai Ügyészség tervben. Sajnos, amit hallunk, az, az egyhangú álláspontot nehézé teszi a tanácsban, és megzavarja az unió működését. Ennek alapján ne felejtsük el, hogy az Európai Ügyészség és az eljárás kihat az összes állampolgár jogára, és nem elég azt kérni, hogy az ügyészség független legyen minden végrehajtó és döntéshozó hatalomhoz. Bonanini úr, kék kártyát kapott ön Albrecht kollégától. Hogyha ez egy előző hozzászólónak szól, nem tudunk visszatérni, csak Bonanini úrnak teheti fel a kérdését. Kádi asszonynak szeretem volna egy kérdést feltenni, ezért emeltem föl a kék kártyát, ezt ön egyébként észrevette. Ha észrevettem volna, akkor megadtam volna önnek a szót, késve kaptam meg a kérését, és a képviselő asszony már távozott. Talán ő is válaszolhatna nekem, a mostani hozzászóló. Nincs szükség a határon átnyúló együttműködésre, és nincs szükség a javításra de amit én az ügyészektől eddig hallottam, én zöldpárti vagyok, a polgár jogokat és a szubszidiaritást védem, de én azt hallottam, hogy valóban szükség van az együttműködésre, amikor a büntetés végrehajtásra, bűnüldözésre kerül sor. Albrecht úr, szeretném, hogy ők hogyan, szeretné, hogyan kívánják a helyzetet javítani, ha ezt nem akarják néni kollega nincs abban a helyzetben, és nem is válaszolhat egy másik kollega nevében. Akkor most folytatjuk a többi hozzászólóval, és most átadom a szót Fosz kollégának. Köszönöm szépen. Az Európai Államügyész Európai Ügyészség elképzelése jó ötlet, viszont az Eurojust reformjának előadójaként szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon sok nyitott kérdés van még, amit először tisztázni kellene, mielőtt még a rendelet javaslatot mindkét intézmény esetében végrehajtanánk a gyakorlatban. Ezért különböző kérdéseket kell tisztázni. Először is, hogyan kell az Eurojust reformját végrehajtani, akkor, hogyha erősebb együttműködés lesz itt, ennek során a megerősített együttműködés alapját az ügyészség esetében önmagában való ellentétnek tartom. Második kérdés, milyen hatása van az Európai Ügyészség létrehozásának az Eurojust eh, háztatására, és ez az általános büntetőjogi terület az Európai Unión belül egyébként is kritika alatt van az eljárási kérdések miatt, a harmonizáció miatt, illetve amiatt, hogy meg kell tartani a, az arányosságot, a szubszidiaritást, a nemzeti jogrendszereket, a hagyományokat. A gyakorlati munkában úgy gondolom, hogy ha ezt úgy hajtjuk végre, ahogy azt kívánjuk most tenni, akkor rengeteg probléma lesz. Melyik eh, ügyészt eh, ben bíznak meg, milyen lesz a testület, milyen lesz a az eljárásra vonatkozó rend, mi történik a vádlottak védelmével. Ez összeegyeztető azzal, a bírósággal, az, hogy az ügyészség választja ki a bíróságot, tehát itt számos kérdés van, és ebben még nem igazán jutottunk előre. Köszönöm szépen, López Aguilar úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az a megtiszteltetésért, hogy korábban mi, igazságügyi miniszter voltam Spanyolországban, akkor, amikor a Lisszaboni szerződésről tárgyaltunk, és támogattam ezt az ötletet, és a Libe Szakbizottság elnökeként továbbra is támogatom ezt. Szerintem jó hír az, hogy az Európai Parlament pozitív véleményt kíván adni. A Jakolino jelentés ugyancsak jó lépés volt, amelyel a csalásra lehet küzdeni, és meg lehet védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Az ügyesség egy olyan intézmény lenne, amely képes lenne a határokon átnyúló bűnözést leküzdeni. Ebből a célból meg kell különböztetni azt, hogy az Eurojust, a az OLAF és ez az új, új Európai Ügyészség milyen feladatokkal fog rendelkezni. Persze együtt kell működniük majd az nemzeti ügyészségekkel is. Lesznek eh, intézményi nehézségek is, amelyeket eh, le kell küzdeni. A nemzeti parlamentek sága lapot mutattak, néhány kormány eh, óckodik ettől, de mindenképpen jó érvek vannak amellett, hogy folytassuk ezt a munkát. Persze ebben az összefüggésben az új európai büntetőjogot is előtt kell vinni, ennek érdekében az ügyesség valóban létrejöjjön. Köszönöm szépen, Binev kollega következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Én támogattam az Európai Ügyészség létrehozását, ami növelheti az állampolgároknak a bizalmát az európai intézmények iránt, és garanciát nyújthat arra is, hogy egységesen módon kerül alkalmazásra az unió belül a törvény, különösen olyan országokban, amelyek eh, nyomonkövetést fognak eh, alkalmazni, például Bulgáriában, ahol a, a úgy tekintik az ügyészséget, hogy egy korrompált szervezet és ahol az autópályákon lövöldöznek, vagy a repülőkön botrányt okoznak, azokat így módon megfelelően tudjuk majd kezelni. Ugyanakkor probléma ez a politikai kinevezések szempontjából is ez tulajdonképpen minden pártnak fontos, akik eddig hatalmon voltak. Az Európai Ügyészség lesz a garanciája a professzionalizmusnak, az integritásnak, és ez hozzá fog járulni az bolgár állampolgárok bizalmához is. Ez Kuria kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Végül is az európai eh, ügyészség kérdése egy olyan ügy, ami eh, az Európai eh, Bizottság munkájának köszönhetően halad a maga útján valamint Jakolino úr is sokat dolgozott ezzel, ezt köszönöm nekik. Az Európai Ügyészség jó működése az egy garancia lehet, akkor, hogyha ez egy rugalmas, megfelelően működő intézmény lesz, és nem pedig egy bürokráciába fulladt intézmény a profiság nagyon fontos, gyors döntésekre van szükség, amik megfelelő konkrét vizsgálatokhoz, nyomozásokhoz kapcsolódnak, és adott esetben a törvény elé is kell majd állítani embereket. Ez segítheti az egységes európai szabadság biztonsági tér kialakítását. Ugyanakkor itt biztosítani kell az alapvető emberi jogokat is a szervezet bűnözés ellen folyamatosan fel kell lépni, mert egyre inkább határon átnyúló jelleget ölt. Ez nagyon komoly károkat okoz az Európai Unió költségvetésének. Az ilyen típusú bűncselekményeket hatékonyan csak a azért nem lehet üldözni, mert különbségek vannak a nemzeti jogrendszerek között. És továbbra sincs ugyanakkor olyan mechanizmus, ami kellően hatékony lenne, és az Európai Unió szinten nincsenek meg azok a kompetenciák, amik a bűnözvezéshez szükségesek lennének. Ezért üdvözlöm az Európai Ügyészi Hivatal létrehozását. Remélhetőleg ez a, meghozza a kívánt eredményeket. Karona úr következik. Egy európai ügyészségnek a létrehozása egy első lépés lenne, fontos lépés, még akkor is, hogyha ez nem egy végleges dolog, ezen együttműködés az egyes tagállamok között vannak szorosabb együttműködések, és egy nagyon kényes területtel foglalkozik ez, nevezetesen a büntetőjoggal. Azért fontos ez, mert így módon ki lehetne alakítani a harmonizációs folyamatot a különböző jogrendszerek között, oly módon, hogy eljussunk oda, amit Jakolino úr egy közös európai igazsági térnek nevezett és így módon hatékonyabban fel tudnánk lépni a bűnözés ellen, ami egy bizonyos ideje már eddig is nemzeteken átnyúló jelleget töltött. A, úgy azt mondhatjuk, hogy a bűnözés gyorsabban fejlődött, mint a tagállamok a, és meghaladja a nemzeti határokat. Ez azonban nem elegendő, mert egyes tagállamok húzódoznak, hogy ebbe az irányba lépjenek tovább. Ehhez jön még az a tény, hogy az akcióter terület, a cselekvési terület túlzottan korlátozott. Ezért fontos, hogy mindenki bátrabban lépjen és közös válaszokat keressünk a közös kihívásokra. Köszönöm. Koráca Bild. Madam Chair. Madam... Elnök asszony, biztos asszony, a határon átnyúló bűnözés jellemzi Európát, és európai szinten szükség van arra, hogy a határon átnyúló bűnözéssel felvegyük a harcot. Nem szabad, hogy bárhol el tudjanak Európába bújni a bűnözők. Az Európai Ügyészség a csalással és az EU pénzügyi érdekeivel kell, hogy foglalkozzon, erre a munkája, de itt komoly eh, aggodalmak vannak, ami a felelősség megosztását illeti az EU és a tagállamok között, a hozzáadott érték pedig kérdéses. Az EPO intruzív, a, mi a nemzeti jogi rendszereket illeti, mert a büntetőjog érzékeny területeire rurakodik be, például bizonyíték, és éppen ezért ez érinti az ügyészi hivatal döntéseit. A kompetencia, ami a nemzeti ügyészséget és az európai ügyészséget illeti, ez alássa a jogbiztonságot a nyomozást továbbra is a nemzeti ügyészekkel, hogy végezzék, azért, hogy ne legyen átfedés, hiszen különben alássák az igazságszolgáltatást. Az adatvédelmet is meg kell határozni. Kérjük a bizottságot, hogy gondolja át ezt a kérdést, és új javaslatot adjon be, a szubszidiaritást jobban vegye figyelembe. Nem lehet tagadni a sárga lap eljárást, a álláspontot a parlament részéről. Köszönjük, Liberácki kollega. Köszönöm szépen. Ami ezt az ügyészséget illeti, európai ügyészséget, ennek az a célja, hogy nyomozást indítson bűnügyekben, és eljárást indítson azok ellen, akik az EU pénzügyi érdekei ellen lépnek. Ez decentralizált struktúra kell, hogy legyen, és alapja a nemzeti jogrend kell, hogy legyen az egyes tagállamok nemzeti jogrendje. Nagyon sok bűncselekményről van itt szó, csalás, korrupció, egyéb illegális törvénytelen cselekmények, áfacsalás, csalások, a kohéziós mezőgazdasági alapok esetében a csempészet, sok más csempészése, úgyhogy nagyon sok tere van itt annak, hogy lépjenek, de mégis a kompetencia megosztásra kell összpontosítani. Az OLAF, Eurojust, az Európai Ügyész Hivatal között és a tagállamok között. Köszönöm. Nicholson képviselő következik. Köszönöm. Elnök asszony. Az, hogy létrehozzák az Európai Ügyészséget, azzal indokolják, hogy az EU költségvetéssel kapcsolatosan sok a csalás, és megdöbbentő számokat hallottunk tavaly. 104 millió veszteség volt technológiai területen, és voltak, akik sokkal magasabb összegről beszéltek, 12-szer magasabb összegről, a, azt mondták, hogy az ügyész hivatal tudja fölvenni a legjobban a harcot a csalás ellen. Ezen el kell gondolkodni. Tudjuk, hogy ami a rendőri és igazságszolgáltatási jogköröket illeti, ezek igen kényes kérdések. Nagyon sok változás történt, és Észak-Írországban már bizalmat élvez a hatalom megosztása. Nekem éppen ezért fenntartásaim vannak, és elgondolkodtam azon, hogy mennyire kényes, érzékeny kérdésről van szó. Legalábbis az én választókerületemben aggodalomnak adtak hangot, és erre oda kell figyelni ami a nulla toleranciát illeti a csalással kapcsolatosan, erre szükség van az EU költségvetés esetében. De ha nem figyelnek oda a tagállamok aggodalmaira és újabb és költséges hivatalokat hoznak létre. Szerintem nem ez a megoldás. Köszönöm Nicholson kollega, most pedig a kecsdi ája spontán felszólalások következnek. Stiris képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy én támogatom ezt a jelentést, és támogatom az Európai Bizottság ezen javaslatát is. Azonnal így tettem, amint ez nyilvánvalóvá vált. Az Európai Uniónak megvan a saját költségvetése, ezért egyértelmű az, hogy lesz egy európai ügyészség is, amely megvédi majd az Európai Unió pénzügyi érdekeit, vagyis megvédi az európai adófizetők, adófizetők pénzét. Persze ezáltal ki lehet terjeszteni az európai büntetőjogi területet is. Ezzel a jelentéssel mi azt követeljük, hogy ez az intézmény legyen független a nemzeti tagállamoktól, EU-s intézményektől, vagy bármilyen fajta politikai befolyástól. Azt követeljük, hogy a szubszidiaritás elvét is betartsák, viszont szeretném elmondani azt, hogy a szubszidiaritás elvét nem szabad alibiként használni arra, hogy bizonyos gyakorlati módon megpróbálják az ügyészségeket befolyásolni néhány tagállamban, és néhány tagállamban ez a valóság. Üdvözlöm ezt a jelentést, és a tagállamoknak és a képviselőknek is azt ajánlom, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen! Én is támogatom azt, hogy erősebb legyen az működés a tagállami ügyességek között, főként az európai elfogató parancs, az e- európai nyomozati parancs tekintetében. Úgy gondolom, hogy a tagállami ügyészségeknek is meg kell tartani azt a jogát, hogy eljárást indítsanak. Úgy gondolom, hogy az európai intézményeknek támogatnia kell azt, hogy a nemzeti uh, hatóságok sokkal hatékonyabbak legyenek és jobban hozzanak létre hálózatokat. Itt veszély is fennáll, mert lehet, hogy zavar keletkezik, és ez gondot jelentene a rendszer számára. Ez plusz terhet is jelenthetni, és szerintem ez lenne megfelelő. Zsobró úr következik. Köszönöm szépen. Én megértem az előttem szólók aggájait. Azt mondják, hogy az Európai Unió nem hatékony, akkor, amikor a pénzügyi érdekeket kell megvédeni. Nos, el kell azon gondolkodni, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Hogyan lehetne hatékonyan megszüntetni a bűnözést, vagy, fent, vagy feltartóztatni azt. Nem hiszem, hogy az Európai Ügyészség létrehozása lenne erre a válasz. Szerintem inkább a koordináció során, az együttműködés során kell jobban eljárni. Úgy vélem, hogy jó gyakorlatokra van szükség, továbbképzésre, cserére, és úgy vélem, hogy ezen hogy ezen ügyészség létrehozása számos problémát jelentene, érdekkonfliktusok lennének. Úgy vélem, hogy igazából ez több kiadást eredményezne. Az Európai Unióban válságban nem engedhetjük meg ezt magunknak. Postojanov. Köszönöm szépen, Stojanov úr a következő пръв поглед действително има логика в създаването на европейска... Köszönöm szépen. Igen, van ebben egy logika. Először is, hogy hozunk létre egy európai ügyészséget. Vannak lehetséges visszaélések az európai eszközökkel, ugyanakkor a válasz, amit erre találnunk kell, az vajon ez az ügyészsége valóban is hatékony lesz-e, mert ha nem lesz hatékony, akkor csak eh, eh, jelentős pénzösszegeket fog felemészteni, aminek semmi értelme. Egy másik kérdés eh, felvetődik, lesz-e Európai Bíróság is ehhez, lesz-e Európai Büntető Törvénykönyv, Európai Büntető Eljárás könyv. És ezekre a kérdésekre a válasz egyelőre nem, és ezt nem én mondom, hanem 14 nemzeti parlament mondta azt, hogy nem ami eh, már rekord a eh, sárgalapos eljárásban. Tehát azt kérem a bizottságtól, hogy vonja vissza a javaslatát, hogy ne történjen meg ugyanaz, ami ma délelőtt volt szavazáskor, ahol a bizottsági javaslatát eh, többséggel elutasítottuk. Google-ra stavi u funkciju, odnosno da se ustroji... Köszönöm szépen prekogranično djelovati i nadam se da će se na taj način postići az ügyészségnek mindenképpen határokon átnyúlóan kell működnie, és így egy közös, egységes igazságügyi terület fog létrejönni. Mindenképpen meg kell védenünk az európai költségvetést, és közös célunk van arra, hogy leküzdjük a csalást, hiszen a csalás aláássa állampolgáraink bizalmát, és ezért mindenképpen figyelme kell venni az emberi jogi kartát is, és a vádlottak jogait is figyelembe kell vennünk, meg kell védeni az ő jogaikat is, de persze máshol is el lehetne költeni ezt a pénzt. Thank you, uh, Chair. I will just want... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném mindössze ö, uh, hangsúlyozni, hogy az ügyészségi hivatalnak az elképzelése a 86-os uh, szerződéshez cikkre épül. Ez egy kifejezett cikk, amelyik nagyon pontosan kimondja, hogy ez egy nagyon speciális jogalkotás, és hogyan kell ezt kezelni. Köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek a konstruktív támogatásához e kezdeményezés tekintetében és várom, hogy elfogadásra kerüljön a félidős jelentés. Teljes mértékben egyetértek a parlamenttel azzal, hogy nem lehet úgy létrehozni egy európai ügyészséget, hogy nem, meghatár, nem biztosítjuk horizontális módon a vád alá helyezett személyeknek a jogait is. Éppen ez az egyik oka, miért a bizottság hangsúlyozta ezen jogokat nagyon határozott módon. És nagyon fontos, hogy a parlament ezt a továbbiakban is támogassa, hogy meglegyenek a megfelelő eljárási jogszabályok, és a tanácsot fel kell szólítani arra, hogy a még nyitott eljárási szabályokkal is foglalkozzon. Elnök, köszönöm szépen, Reding asszony, és akkor most pedig Jakolino úr, a jelentés készítője kap szót. Köszönöm szépen hallottunk kritikus bírálatokat, pozitív véleményeket is, egy olyan ügyel kapcsolatban, amely nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Tiszteletben kell tartani az elveket és értékeket, amelyek szerepelnek a szerződésekben az Európai Unió működésével kapcsolatban. A bíróság is felé már említette, hogy ez egy előzetes jelentés mindenképpen figyelembe kívántunk venni különböző kritikákat a bizottsági javaslattal kapcsolatban. És nagyon nagyra értékeljük azt a javaslatot, annak ellenére, hogy rendkívül komplex a vádlott jogaik, a költségek meghatározása, a, bíró, az eljáró bíróság meghatározásának szabályai, az irattározási előírások, valamint az ügyészség kompetenciájának kérdését mind-mind tisztázni kell. Ehhez még az is kell, hogy egy megfelelő felülvizsgálata történjen az Olafnál, amikor majd már az ügyészség határba lép és működni kezd. Ez az ügyészség jobban lehetővé fogja tenni a közösségi csalások elleni való fellépést és szoros együttműködéssel, és egy főként a gyors reagálást a gyors reagálással hatékonyabb lesz az igazságszolgáltatás, jobban fogja védeni az állampolgárokat, és a vád alá helyezett személyek jogait is jobban fogja biztosítani, és ugyanakkor a szükséges döntéseket gyorsabban meg lehet majd hozni. Így bízhatnak majd az állampolgárok az európai intézményekben hogyha ennek az európai ügyészségnek kellő forrásokat is biztosítunk, amely, mint ahogy ezt mutattuk, már bizonyították, közös hasznot fog hozni a büntető rendszerben. Tehát arra bíztatnám a kollégákat, hogy annak ellenére, hogy, különböző, hogy voltak itt egybe ö, eső vélemények is, és remélem, hogy a támogatás holnap meg lesz, amikor majd szavazni fogunk, és így módon egy újabb lépést teszünk az Európai Ügyészség irányába, és előkészítünk majd így egy e, végzáró dokumentumot. Köszönöm szépen. A Jakolino jelentéssel kapcsolatos vitát lezártuk, és ahogy Jakolino mondta, holnap délben lesz a szavazás. Következő napi rendi pont, pont a Törökországról szóló 2013. évi